jelentése a közös munkák alapját erősíti. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, ezzel lezárom a vitát. Holnap 11.30-kor lesz a szavazás a napirend szerint. A szubszidiás elvének alkalmazása a Lisszaboni szerződés után következik. Sefcovics biztos üdvözlöm, nem, nem hallja, nem probléma és Kosmerén asszonyt, aki két percre szót kap. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos téma ez. Mindannyian ismerjük ezt. A Lisszaboni szerződés előtt mindig arról panaszkodtak a nemzeti parlamentek, hogy 80%-a mindannak, amit Brüsszel eldönt jogakotás szempontjából, azt nekünk ki kell pipálnunk, igazából csak így pipálgatunk, de ez megváltozott a Lisszaboni szerződéssel, a nemzeti parlamentek azonban most már befolyással bírnak, az Európai Unió demokratikusabb lett a Lisszaboni szerződéssel, ez vonatkozik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlamentre is. De ezek mellett is érkeztek panaszok a nemzeti parlamentekből, hogy megnevekedett a munkaterhelésük, dokumentum hegyek állnak az asztalon, kevés idejük van reagálni, és fontos az, és az a benyomásom, hogy a nemzeti parlamentek egyre inkább alkalmazzák, és értik azt, hogy nagyon fontos az, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyel a fővárosokban a különböző képviseletek kiadhatnak az Európai Unió munkájára. Két évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, 2009. december 1 -e után léptek életbe ezek az eljárások, ezért néhány kolléga e, és én úgy gondoltuk, hogy jó időpont az most, hogy megkérdezzük a bizottságot arról, hogy mit gondol a helyzetről, elégedett a minőséggel, elégedett a válaszokkal, amiket kérdésekkel, amiket kapnak a nemzeti parlamentektől, megfelelő erőforrásokkal bír -e a bizottság, megvan a megfelelő munkaerő szám, és a Német Szövetség közösség szempontjából fontos az, hogy hogyan vegyik, hogyan veszik figyelembe a tartományok véleménye, véleményét, és hogy együttműködnek a régió bizottságával. Ezek voltak azok a kérdések, Alexander Tajrer, Andrew Duff és én tettünk fel, és megvárom a választ. Köszönöm szépen, Sefcovics biztos szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a képviselőknek a lehetőséget, hogy bemutassam a bizottság álláspontját a második melléklettel kapcsolatban. A szubszidiaritási mechanizmus működik alapos előkészítésben részesült, mielőtt a szerződés életbe lépett. Ex ante együttműködés volt a nemzeti parlamentekkel. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy nemzeti parlamentek készek arra, hogy az új szerződés szerinti szerepüket betöltsék 139 jogalkotási javaslat született a szubzioritási mechanizmus értelmében, és 61 véleményt kapott. Egyik esetben sem, amelyről a másik jegyzőkönyv szól, nem kellett felmutatni a sárga lapot. Meg van rá győződve a bizottság, hogy a nemzeti parlamenteknek nem csak a szubszidiaritás kérdésével kell foglalkozniuk. Azt ö, szorgalmazza a bizottság, hogy mélyebb együttműködés legyen a nemzeti parlamentekkel. Ennek a szubszidiaritás csak egy aspektusa. A bizottság több mint 600 véleményre válaszol évente a nemzeti parlamentektől, beleértve a bizottsági javaslatokkal kapcsolatos véleményeket. És az egyik kérdés az volt, hogy ö, ö, milyen ö, humán erőforrás van erre. Egy egység foglalkozik a nemzeti parlamentekkel. Ezen kívül minden főigazgatóságnak van kijelölt koordinátorra a nemzeti parlamentekkel, amely a szubziaritási ellenőrzési mechanizmussal is foglalkozik. Az általános értékelésre rátérve azt mondhatom, hogy a szubziaritás ellenőrzésének mechanizmusa rendszeresen előjön a kozák üléseken, ahol a nemzeti és európai parlament képviselői találkoznak azt hiszem, hogy a képviselő világosan kifejtette, hogy a nemzeti parlamenti képviselők is részt vesznek az EU jogszabályok vitájában sokkal részletesebb vélemény állítható elő így a nemzeti parlamentek részéről. Ugyanezt próbáljuk megtenni a bizottság részéről is. Az egyik kérdés, ami felmerült az egyik kozákülésen, az volt, hogy a nemzeti parlamentektől milyen vélemény jön, hogy pontosabb vélemény, alaposabb magyarázat lenne szükséges a szubszidiaritással kapcsolatban. Ez egy folyamatos tanulási folyamat. Mit kéne megvalósítani a következő fázisban? Az ágazati javaslatok. Jó, hogyha nemzeti parlamentek szakbizottságaiban kapna vitát, nem csak a nemzetközi vagy európai ügyek bizottságában. Gondolok itt a közlekedésre, környezetvédelemre, sokkal könnyebb lenne akkor a jogszabály elfogadása és átültetése. Azt hiszem, hogy a mechanizmus nagyon jól működik, a politikai dialógus fontos, mert lehetőséget ad negatív véleményeket, indokolt véleményeket, valamint bátorítás, pozitív kritikát is kapni a nemzeti parlamentektől. Biztos vagyok benne, hogy a vélemények száma és minősége felfelé fog mutatni a következő hónapokban is. Köszönöm, elnök asszony. Madame Flasikova-Benova, vous avez la parole pour deux minutes. Most pedig Flasiková Benová asszony kapja meg a szót két percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kollégák! A megosztott jogkörön belül a szubszidiaritási elv kimondja, hogy mikor és hogyan tárgyalhat a az Unió a tagállamokkal. Egyrészt a szubszidiaritás a tagállamok kompetenciájának védelmét érinti, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy az EU lépjen akkor, amikor a tagállamok valaminek nem tesznek eleget. A Nemzeti Parlament végrehajtja a Lisszaboni szerződést, a kettes protokollt, és éppen erről van szó a bizottság éves jelentésében a jelentés foglalkozik azzal, hogy a szubszidiaritás elvét hogyan hagyják végre a tanácsban, a parlamentben, a régiók bizottságában, stb. Foglalkozik a, azzal is, hogy a szubszidiaritás elvét a Lisszaboni szerződés után a nemzeti parlamentek hogyan hagyják végre. Most arra van szükség, hogy néhány kérdésre összpontosítsunk, mégpedig a szubszidiaritás elvével kapcsolatosan, mert az Európai Parlament védi a szubszidiaritás, de közben akadályozza is. 2009-ben a tagállamok a bizottságot tájékoztathatták arról, hogy otthon a tagállamokban nem mindegyik jog meg a szubszidiaritás elvének, és éppen ezért szeretnénk tudni, hogy a bizottság hogy foglalkozik ezekkel az értesítésekkel, és hogyan tájékoztatja elő a parlamentet. Most pedig Baszeszku asszony a spontán hozzászólások keretében egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Üdvözlöm azt, hogy a szubszidatás elvéről ismételten beszélünk, főként a Lisszaboni Szerződés 2-es jegyzőkönyvének értelmében. Hasznosnak tartom azt, hogyha létrejönne egy ellenőrzési mechanizmus, hogy a szerződés ötödik cikkét, az Európai Unióról szóló szerződés ötödik cikkét figyelembe vegyék. Egyértelmű kompetenciákra van, van szükség nemzeti és európai szinten, és a szubszidatás mechanizmusát jobban lehet majd alkalmazni. Az elv alkalmazásának részletei mindig a tagállamoktól függenek. Szeretnék arra utalni, hogy az Európai Bíróság kevés elnözéssel bír ezen elv gyakorlása felett. A bíróság csak visszavonhat egy jogi szabályt, anélkül, hogy megvizsgálná, hogy alkalmazták-e a szubszidiaritás elvét. Ezért a megfelelő ellenőrzés egy nagyon fontos része lenne a bíróság feladatának Bilbao asszony következik. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Európát felépíteni azt vezeti, azt szeretném, hogyha a biztos úr legalább figyelne rám, mondja az, el, az előadó. Hogyha megengedik, akkor még egyszer kezdem. Európát felépíteni azt is jelenti, hogy a föderalizmust hagyjuk kibontakozni, viszont figyelembe vesszük a szubszidiaritás elvét is. Tehát alulról felfele kell építkeznie Európának, mert így javulnak az intézményi viszonyok a régiókkal. Megpróbáltuk ezt javítani, nem jutottunk sokáig. A régiók sokat tehetnek, a régiók bizottsága esetében sok jelentésben megtalálható a szubszidás elve. Az elmúlt évben volt, eh, az elmúlt eh, hónapban volt egy szóbeli, egy írásbeli kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi történik a régióban ezzel kapcsolatban. Nem igazán eh, tudják, hogy a Régi Bizottsága milyen fajta állásrólásokat ad ki. Ön azt mondta, hogy minden jól működik, de nem tudná ezt többet hozzászólni? Ferrera úr kap egy percet. Köszönöm szépen az elnöknek. A ö, szubszidaritással kapcsolatban egy kérdés nem lehet megkerülni. Tény, hogy az elnök dinamikája az integrációnak, ö, a Lisszaboni szerződésnek a napi ö, munkán ö, múlik pontosan az ellentétébe sikerült jutni, mint amit szeretnénk. A tagállamok kell tudják, hogy nekik mire van szükségük, hogyha ellene vannak a közösségi szabályozásnak, akkor léphessenek fel ellene de erre a Lisszaboni szerződés nem nagyon ad lehetőséget. Az európai folyamat egyre föderalisztikusabb a jellegében, felülről lefelé szerveződik egyre inkább az EU hogyha megfelelően akarjuk végrehajtani a szubszidiaritás elvét, akkor az emberek mondhassák meg az údiónak, hogy mi jó nekik. Stojanov úr, egy perc. Stojanov úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az az elv, amely szerint a nemzeti parlamentek megtámadhatják a szubszidiaritás elvét, Ez két évvel a Lisszaboni szerződés óta soha nem történt meg, vagyis soha nem állították meg, vagy akadályozták ezt az elvet azóta a nemzeti parlamentek. Sőt, ez benne van a Lisszaboni szerződésben, de mindenki tudta, hogy ez nem fog működni. Önök tudják, hogy a parlamenti döntéshozatali folyamat több hónapba telik, és csak egy parlament esetében, akkor lehet számolni, mit jelent ez 27 parlamentben. Úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elve magában foglalja az, hogy először el kell fogadtatni valamit a nemzeti parlamentekbe, és utána kell magát az aktust elfogadatni. Kelly úr, köszönöm szépen. A szubszidiaritás elve az egyik legfontosabb elv az EU-val kapcsolatosan, és ez eh, egyben erősség és gyengesség. Erősség, mert a tagállamok bizonyos területeken maguk alkothatnak törvényeket, és az EU-nak ezt elküldhetik. Gyönge pont azért, mert a, például láttuk ezt a gazdasági válságra való válaszadásban, sokkal gyorsabban szeretnék az emberek a reagálást, mert itt a szubszidiaritás nem érvényes. Viszont, hogyha itt változás van, akkor Mindenképpen fontos, hogy a parlamentek, nemzeti parlamentek valóban megoldják azokat a kérdéseket, amelyeket szeretnénk megoldani, vagyis megoldhassák. Ami a Lisszaboni szerződést és a szubszidiálást illeti, éppen ezért ezt mind figyelembe kellene venni a bizottságnak, ez az én országom tapasztalata is. Sepsovics biztos, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a képviselőknek a válaszát, a bevezető megjegyzéseimre. Köszönöm az Európai Parlamentnek a nagyon konstruktív megközelítését a mechanizmusnak, illetve az együttműködés nemzeti parlamentekkel és a bizottsággal. Meg vagyok győződve róla, hogy a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmus jó működése mindannyiunk érdeke. Nem arról van szó, hogy el állítani az integrációs mechanizmust, ellenkezőleg nagyobb demokráciát céloztunk meg ezzel, így a polgárhoz közelebb kerülnek az intézmények. El kell mondjam, hogy nagyon üdvözlöm azt a pozitív hangot, konstruktív megközelítést, amelyet alkalmaztak a képviselők a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban ebben a vitában. A szerepük alapvető, hogyha befogadó Európát akarunk, ez vízhangzik a fővárosokban, és ez hallható a polgárok számára aktív politikai dialógus szükséges a nemzeti parlamentekkel, ez nyümölcsöző is, mint ahogy mondtam, ez a vélemények és indokolt vélemények számában is megmutatkozik. Ez meggyőzésem a jövőben is folytatódni fog. A régiók bizottságával kapcsolatban elhangzott egy kérdés. Természetesen együtt működünk velük szorosan, és a Riok Bizottsága mechanizmusban aktív szerepet játszhat. Specifikusan a régiók bizottságának szubszidiaritás ellenőrző mechanizmusa jól működik, és a regionális aspektusokat nagyon jól tudja elemezni segítség ez az Európai Bizottságnak a, az arányosság és a szubszidiaritás kezelésében a jövőben. El kell mondjam, hogy a, az együttműködési jegyzőkönyv értelmében a Régiók Bizottsága rendszeresen kap véleményt az Európai Bizottságtól, ami az előzési mechanizmust illeti itt a szerződés értelmében kell eljárnunk. A szerződés világosan kimondja, hogy minden nemzeti parlament, vagy minden kamara bírhat törvényhozási, jogalkotási joggal. Nos, hogyan működik a mechanizmus a gyakorlatban? Ez volt az első és utolsó kérdés. Nos, a nemzeti parlamentek hatásosnak bizonyultak a válaszban, amikor a bizottság megkereste őket a 8 hetes határidőt betartják, és azt is meg kell említeni, az Európai Parlamentnek, a tanácsnak is megküldjük a jogalkotási tervezetet. A Nemzeti Parlament kész a nemzeti parlamentek készek erre válaszolni új informatikai rendszer van, amely lehetővé teszi a sokkal pontosabb regisztrálását a válaszoknak, és segíti munkánkat a nemzeti parlamentekkel. a Lisszaboni szerződés után két évvel elmondható, hogy a szubszidiás ellenőrzési mechanizmus jól működik, biztos vagyok benne, hogy fontos eszköz lesz abban, hogy a nemzeti parlamentek részt vegyenek még jobban az együttműködésben. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, a következő ülés 9 órakor kezdődik, 13.30-ig tart, a napi rend a parlament honlapján olvasható, az ülést berekeztem mindenkinek, jó estét, jó éjszakát!